Gut, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Ich denke, wir beginnen, auch wenn mein... Úgy hiszem, hogy elkezdjük a munkát, még akkor is, hogyha a Emberi Jogi Albizottság elnök asszonya Valenciano asszony még nincs itt korlátozott idő áll rendelkezésünkre, éppen ezért ne húzzuk tovább az értékes időt, hanem kezdjük el a munkánkat. Örömömre szolgál, hogy egy meghallgatást tarthatunk a DROA, tehát az Emberi Jogi Albizottsággal közösen. Az emberi jogokkal kapcsolatos feltételek a regionális főleg az afrikai országokkal kötendő regionális kereskedelmi megállapodásokkal összefüggésben címmel. Mindenkit szeretettel üdvözlök, a kollégákat, de az európai intézmények képviseletében eljötteket, és természetesen az érdeklődő nyilvánosságot, a civil szervezetek képviselőit, az egyetemek képviselőit. Nagy örömömről szolgál, hogy négy nagyszerű szakértő fog bevezetni bennünket a kérdésekben. Először is Jan Wóters professzort mutatom be, szeretettel üdvözlöm, aki átfogó elemzést készített az Európai Unió által finanszírozták ezt a kutatást a hetedik kutatási keretprogram pénzeiből. Tehát üdvözlöm Waters urat, üdvözlöm Junior Lodge-ot, az ACP-TBT program team leaderét, Jogdis Kunyult, Mauritius Európai Unióhoz vezetett kirendelt nagykövetét is üdvözlöm körünkben, valamint Jacques Bertlót, aki agrár szaktudós, a Solidarité nevű francia civil szervezetnél. Szeretettel üdvözlöm Önt is! Sokfajta szakértelem jelenik itt meg szakértőink személyében, és így biztos, hogy a bennünket annyira érdeklő kérdésekre választ fogunk kapni. Röviden még elmondom, hogy milyen keretben dolgozunk itt. A parlament egy sor EPÁT tűz napirendjére hamarosan. Ezek különböző tárgyalások eredményeképpen öltöttek testet, ezek az epák. És nekünk a parlamentnek az a feladatunk, hogy ezeket értékeljük, a kondicionalitás, az emberi jogokkal kapcsolatos feltételek kérdéséről már vitáztunk, de ezekről még nem, ezeket még nem értékeltük végleges módon, és felmerült ez a kérdés, hogy mit jelent a kondicionalitás a kotonúi megállapodás kapcsán, illetve hogyan lehet az epákban a kondicionalitást biztosítani, hogyan növelik -e ezek a megállapodásokban a növekedést. A növekedés, illetve az emberi jogok nagyon fontos uh, építő elemeit jelentik a modern uh, kereskedelmi megállapodásoknak. A GSP-re gondolok, David Martin dolgozott ugye a GSP-ken, és a delegált jogi aktusok területén is a parlament fontos szerepet vállal az ezen kereskedelmi megállapodások kialakításánál. Ha megvizsgáljuk a nyugat-afrikai államokban a helyzetet, felmerül a kérdés, hogy az ilyen emberi jogi záradékokkal, a kereskedelmi megállapodásokban lévő záradékokkal javítani tudjuk-e az emberi jogok helyzetét például. Ha figyelembe veszük, hogy mondjuk a kakaó bab 80%-a Nyugat-Afrikából származik, melyet többek között a csokoládéban használunk fel, és a kakaóbabot gyakran kényszer gyermekmunkával szüretelik. Nos, hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor úgy gondolom, hogy legalábbis aktuális, hogy a feltételekről, a kondicionalitásokról eszmét cseréljünk, és tisztázzuk, hogy mennyiben lehet az apákkal a helyzetet javítani. Ez tehát a vita mai témája, és Örülök annak, hogy Valenciano asszony megérkezett, és megadom neki a szót. Parancsoljon! Buenos días. Perdón por el retraso, pero venimos de... Üdvözlök mindenkit, és elnézést kérek a késésemért, de az albizottságunk éppen ülésezett, és emiatt és Mindenek előtt köszönetet mondanék Lange elnök úrnak, köszönöm szépen a meghívást. Alapvető fontosságú dolog, hogy koordinációban dolgozzunk több témában is. Olyan szinergiákat tudunk kialakítani, amelyek rendkívül jelentősek többek között az INTA és az Emberi Jogok Albizottsága között lehetséges ez a szinergia, és erre törekszünk éppenséggel a mai délet során is, és szeretnénk a közvéleménnyel, a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és a tanácssal is megosztani mindazt, amiről szó esik a mai délelőtt során. Együttesen úgy gondolom, hogy hatékonyabban tudunk fellépni. De Pepito Grillo decimos en España, es decir, una nagyon fontos, hogy az embert sokszor nyugtalanítja a lelkiismeret a politikai napirenddel kapcsolatosan, de hát ez az egyik európai kötelezettségvállalásunk, hogy megpróbáljuk megvédelmezni az emberi jogokat határainkon kívül is. Ez egy olyan kötelezettségvállalás, amit a Lisszaboni szerződés kötelezettségi emel. Ez tehát kötelezettségünk, és ezt megfelelő intelligenciával, de cinizmus nélkül kell végrehajtanunk ezt a feladatot. Nagyon sokszor nyugtalaníthat minket, emiatt a lelkiismeretünk bánthat emiatt minket, mindig elemeznünk kell, hogy mi az állásfoglalásunk és kötelezettségvállalásunk az emberi jogokat illetően, akár az Európai Unió határain belül is. ha gazdasági, kereskedelmi megállapodásban gondolkodunk az Európai Unióval, akkor képzeljük el, hogy mondjuk egy nálunk nagyobb hatalomnak kellene ilyen megállapodást kötnie velünk, és azt látná, hogy mi egyáltalán nem tudjuk kezelni a bevándorlást a földközi tenger partjainál, a menekültáradatot. És hogyha azt mondaná, hogy a kereskedelmi megállapodásban egy záradékot fogalmaz meg, amelyben azt mondja, hogy másként kell kezelnie az EU-nak a menekült hullámot. Hát ilyen helyzetről beszélünk, arról, hogy megpróbáljuk a kereskedelmi kapcsolatok eszközét olyan eszközként használni, amely hozzájárul az emberi jogok érvényesüléséhez. Ezért vagyunk itt ma délelőtt, hogy meghallgassuk a szakértőket, és arról beszéljenek, hogy vajon a nemzetközi kereskedelmi szerződések hozzájárulnak-e az afrikai kontinensen az emberi jogok érvényesüléséhez. Köszönöm szépen, hogy részt vesznek ezen a vitán. Köszönöm szépen, most pedig akkor megadom az első szakértőnknek, Jan Wotersnek a szót. 7 percre parancsoljon. Dankeschön. Eh, Good morning. Good eh, morning. ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben Jan Vantes vagyok, a Lőveni Egyetem professzora, Jean Monnet eh, professzor vagyok, eh, és egy nagy európai keretprogram koordinátora vagyok, melynek a neve FRAME, és ez megvizsgálja az emberi jogok érvényesülését az első külsős belső politikájában, és eh, a FRAME projekt kutatásáról szeretnék bejut, beszámolni, eljuttattam önökhöz a PowerPoint szlájjaimat. Ez egy bevezető lesz, amelyet tartok, és voltak éppen úgy értelmezem a feladatomat, hogy az emberi jogok kondicionalitását a regionális kereskedelmi megállapodások kontextusában jelenítsen meg a Lisszaboni szerződés utáni időszakban vagyunk, több mint öt éve már, amikor ugye az alapjogok az egyik alap európai joggá váltak, ráadásul egy alapvető külspolitikai célá is váltak, az Európai Unió működéséről szól a szerződés 21. cikkeje szól erről. Az is teljesen világos, hogy az Európai Unió fellépése az egész világban ezt az emberi jogok univerzalitásának és megoszthatatlanságának elve kell, hogy vezérelje, és az is teljesen világos, hogy minden külpolitikai irányra érvényesülnie kell ennek, ilyen módon a közös külpolitikára, valamint mindazon külső megállapodásokra, amelyeket az Európai Unió köt az operatívvá tétel, a Lisszaboni szerződés operatívvá tétele a 2012-es stratégiai kereten belül különösképpen vonatkozik, ez a stratégiai terv és akciótervre, amely azt írja elő, hogy a kereskedelmi politika úgy kell, hogy működjék, hogy segítse az emberi jogok érvényesülését. A tanács ezen felül pedig egy új 2015-ös akciótervet véglegesít éppen, amely fontos megfogalmazásokat tartalmaz a kereskedelem és az emberi jogok tekintetében, valamint az emberi jogok záradéka kapcsán arról beszél, hogy szükség van arra, hogy a koherenciát megerősítsük az emberi jogi záradékok érvényesítése során, melyek eh, minden új európai nemzetközi megállapodásban jelen kell, hogy legyenek. Persze a fő célkitűzés az, hogy az EU külső és belső politikái és fellépése között koherenciát teremtsünk, ez gyakran nagy kihívást jelent. Egy fontos ö, szempont az is, hogy az Európai Unió által megtárgyalt és kötött európai külső megállapodások nagyon sokszínűek. Vannak, amelyek csak szabadkereskedelmi megállapodások, vannak, amelyek kereskedelmi és társulási megállapodások, vannak társulási és vannak elmélyített társulási megállapodások, például a déli és a keleti országokkal, a tagjelölt országokkal, vagy az ákácsi országokkal. Mindegyik megállapodásnak más-más a jogalapja, vannak olyan területek, ahol az EU-nak kizárólagos hatásköre van, vannak olyanok, ahol a fejlesztési megállapodások területén párhuzamos hatáskör létezik a tagállamok és az EU között, és ez bonyolítja a helyzetet. Úgy gondolom tehát, hogy amikor az afrikai államokról beszélünk, tisztában kell lenni azzal, hogy bizonyos afrikai államokra más-más nemzetközi megállapodások érvényesek, mint másokra. Miért van az, hogy minden nemzetközi megállapodás úgynevezett emberi jogi záradékot tartalmaz? Érdemes visszatekinteni az emberi jogi záradékok létrejöttére, genézisére, amelyek az évtizedek alatt egyre inkább formát öltöttek, és talán így érthetjük meg, hogy az emberi jogok miért tekintendőek eszenciális elemeinek a nemzetközi megállapodásoknak. Hiszen az emberi jogi záradékot nyomásgyakorlás eszközéként is használni lehet, illetve az emberi jogok lábbal tiprása esetén akár a nemzetközi szerződések felfüggesztését is ki lehet eszközölni. Nincsen egy standardizált záradék az EU nemzetközi gyakorlatában, különböző árnyalatot, különböző megfogalmazásokat fogalmaz, tartalmaznak ezek az áradékok. Nem tudom ezt most elmélyíteni, de a mindenkori ország és régió profilja alapján az EU is differenciálja az emberi jogi záradék megfogalmazását. Fontos kiemelnünk azt, hogy az emberi jogi záradékokat úgynevezett non-execution vagy nem végrehajtási záradékok egészítik ki, amelyek amely szövegeket egy kicsit később dolgozták ki a történelem során. Azaz tehát van egy sor follow-up vagy nyomon követő mechanizmus, a konzultációt, illetve a sürgős intézkedéseket lehetővé téve, akkor, amikor az emberi jogokat súlyosan megsértenék a partnerországban. A probléma az emberi jogi záradékokkal éppen abban rejlik, nem csak a sokszínűségükben és a különböző jogalapban rejlik, hanem a nyomon követhetőségben, illetve abban, hogy hogyan lehet ezen záradékokat nyomon követni és érvényesíteni. Két konkrét ügyet vetek fel, amelyet a keretbeszámolónkban meghatároztunk, mint problémás szempontokat a kondicionalitás területén. Az egyik vannak, van egy sor ágazati kereskedelmi megállapodás, amely kereskedelmi liberalizációt tesz lehetővé termék vagy szolgáltatási területeken, és itt bizony rájött, megláttuk, hogy e specifikus záradékok úgymond kibújnak, kibújnak az emberi jogi záradék kötelezettsége alól. Jogi vita van arról, hogy az ágazati megállapodásokat, az általános megállapodás hatája alá tartozónak kell -e tekinteni, vagy sem. Van egy másik érdekes, de roppant izgalmas és bonyolult kérdés, ez pedig a nemzetközi megállapodások időleges alkalmazására vonatkozik. Az úgynevezett mixed agreementek vagy vegyes megállapodások problémájára gondolok, hiszen az EU sok területen a tagállamokkal osztja meg a hatáskörét, és ilyen módon a megállapodások is vegyes megállapodások lesznek. Így az alkalmazás során éveken keresztül provizionális vagy időleges alkalmazást ö, irányoztak elő, és előfordulhat az a helyzet, hogy az emberi jogi kondicionalitás feltételesség az bevezető években nem érvényesült teljesen. Vannak más problémák is. Például a emberi jogi záradék megfogalmazásában rejlő sokszínűség. Az a tény, hogy a nemzetközi megállapodások, amelyeket az EU tárgyal ki, úgynevezett fenntartható fejlődési fejezeteket is tartalmaz, ahol gyakran az alapszociális jogokról is említést tétetik. Látom, hogy lejárt az időm, úgyhogy be is fejezem, elnök úr, de még egy problémát hagy emeljek ki, ez pedig a monitorozás, a nyomonkövetés, illetve az enforcement, az érvényesítés kérdése. Korábbi tanulmányok, melyeket az Európai Parlamentnek készítettek, eh, meglehetősen burus képet festettek arról, hogy hiányzik a nyomonkövetés, hogy politikailag inkonzisztens, az EU fellépése. Úgy gondolom, hogy erre a területre érdemes figyelni, hiszen a hatékonyság kérdése körvonalazódik itt. A hatékonyság a jogszerűség, valamint a hitelesség kérdése körvonalazódik. Érdemes tudni azt, hogy a 2015-ös emberi jogi és demokráciai akcióterve ismét említést tesz arról, hogy a jelenleg és a jövőben megkötendő megállapodásoknak eminens része az emberi jog záradék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wouters professzor, ezt az érdekes előadást. Most pedig megadom Junior Lodge-nak a szót, tessék, Lodge úr. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich... Köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és tisztázni szeretném először is, hogy saját felelősségi körömben szólalok föl. És most, hogy a német tudásommal csillogtam, már is angolra váltok. Köszönöm szépen. Egy LKC EU programban dolgozom, az LKC országoknak segít ez abban, hogy a TBT kérdésekre megoldást találjanak, de szeretném még egyszer tisztázni, hogy a magam nevében beszélek. Hat éve dolgozom ezeknek a tárgyalásoknak a területén, és továbbra is nagyon szenvedélyesen munkálkodom ezen a területen. Még mielőtt az érvémet elmondanám, két bevezetőt kell megengednem magamnak. Az egyik, hogy én kereskedelmi közgazdasággal foglalkozom, ez a szakterületem, és pontosan tudom, hogy fejlesztési eszközként milyen fontos a nemzetközi kereskedelem, és a kereskedelem szempontjából közelítem meg tehát ezeket a kérdéseket. Egy elkácsi országból érkezve definíció szerint a fejlődő országok gyakorlati szakembere is vagyok. A második, hogy a vitának a tartalma az Afrika-EU kereskedelmi kapcsolatok, mindazonáltal megpróbálom elkerülni azt a csapdát, hogy előadást tartsak arról, hogy hogyan kellene Afrikát kezelni, ez nem az én szakterületem. Szeretném ezt elkerülni. Szeretnék arról beszélni, hogy a Karibi EP-ben milyen EPA-ban milyen munkát végeztünk, és milyen tanulságokat lehet ebből levonni. Először is ez egy olyan megállapodás, amely a kormányzásról szól, a kereskedelem irányításról. Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy a kereskedelmi megállapodások a kölcsönös leszerelés eszközei. Vagyis, hogy megállapodunk, hogy bizonyos politikai eszközöket nem használunk fel, különösen azokat, amelyeket amelyek károsak lehetnek a fejlesztés szempontjából. Az EPA ilyen szempontból kulcsfontosságú a kölcsönös leszerelésben. Például az Európai Unió kimondja, hogy nem fog bizonyos exporttámogatásokat alkalmazni olyan termékekre vonatkozólag, amelyek a karibi országok számára lényegesek. A kotonai megállapodás keretében is születnek szabadkereskedelmi megállapodások, ezek a második cím szerinti eszközöket jelentik. A kotonai megállapodás egyértelműen fogalmaz az ambíciókkal kapcsolatosan. Vagyis, hogy referenciákat fogalmaz meg az emberi jogokra vonatkozólag, de nem csak erre, hanem a jó kormányzásra vonatkozólag is. És még egyszer meg kell erősítenem, ez a megállapodás a kormányzásról szól, a kereskedelem kormányzásról, de szélesebb körű kormányzati keretekbe illeszkedik, ennek a neve a kotonúi megállapodás. Több referencia is szerepel a kotonúi megállapodásban, a preambulumban például, ahol az ENSZ kartára hivatkozik a szöveg és az emberi jogok nyilatkozatára, illetve az emberi jogok és az alapvető jogok Európa tanácsi dokumentumára is hivatkozik, és az afrikai emberi jogi kartára. Az első cikkben a megállapodásban arról is szó van, hogy tisztelni kell az egyéni jogokat, a 9. cikk az emberi jogok és a jogállamiság kéréseit taglalja, a második cikk a demokratizálásról, a fejlesztésről beszél, és az emberi, alapvető emberi jogok védelméről. 9.3 cikk az emberi jogokról, mint a jó kormányzati keret részéről beszél. A megállapodás tehát a kotonói megállapodáson alakul, de vannak konkrét megoldások a karibi EPA-ban, amelyek külön kifejezetten az emberi jogokról szólnak a mi értelmezésünkben. Nyilvánvaló van itt egy olyan aggály, hogyha a kotonai megállapodás lejár 2020-ban, és kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk a következő generációk számára, akkor ez a kereskedelmi megállapodás milyen keretekben kell, hogy létrejöjjön. Az én elgondolásom az, hogy az Európai Unió és az AKC országok három szempontot kell, hogy komolyan figyelembe vegyenek a kapcsolat megújításában. Először is a status quo fenntartása. Hiszen az alapvető emberi jogok és a jó kormányzás elveit leszögeztük. Másodszor a kotonói megállapodást aktualizálják, hogy a bi-regionális kapcsolatokat tükrözze. Afrika-EU partnerségi megállapodás, Karibi EU partnerségi, vagy csendes óceáni EU partnerségi megállapodásról beszélünk, amely alapvető értékeken nyugszik, amelyeket mindkét fél betart, és amelyekben osztoznak a felek. Vonatkozik mindez a politikai párbeszédre is. A jelenlegi kotonai megállapodásnak is ez a három pillére. A harmadik opció a kotonai megállapodás felülvizsgálata, amikor megtartjuk a jelenlegi három kontinensre vonatkozó szabályrendszert az Európai Unióval, de a fókusz sokkal inkább úgymond karcsosított. Melyek azok az opciók, amelyeket választhatunk? Ez lesz majd a kérdés a jövőben a fő cél azonban a jogkormányzás keretének megtartása, az AKC-EU kapcsolatokkal kapcsolatos félelmeket így tudjuk enyhíteni. Csak hogy szóljak az emberi jogokra vonatkozó rendelkezésekről is a jelenlegi EPA-ban. Ott van például a preambulum, ahol az alapvető jogokat szögezi le a szöveg, és van egy nagyon fontos rendelkezés a harmadik cikkben, amelynek a témája a megállapodás alkalmazása, és hogy eközben figyelembe veszi az emberi, kulturális és környezeti érdekeket nem csak a jelenlegi lakosság, hanem a jövő generációi számára is, a fenntartható fejlődés jegyében. És vannak rendelkezések a külföldi tőkebefektetéssel kapcsolatosan is. A megállapodás ugyanis mindkét felett arra kötelezi, hogy ne csökkentsék a szociális, illetve a környezetvédelmi jogokat a befektetések ösztönzése céljából. Ez nagyon fontos, és ez talán újdonság önök számára. Az Európai Unió, nem az Európai Unió tökélte ezeket, vagy sürgette ezeket a rendelkezéseket, hanem mi. Aztán az intézményes rendelkezések is érdekesek, mint parlamenti képviselők önök bizonyára ismerik azt a körülményt, hogy van egy konzultatív szervezet, 2010-ről döntő részben döntöttek arról, hogy az európai parlamenti delegáció hogyan vesz ebben részt, és van egy konzultatív bizottság is, amelynek a feladata a civil társadalommal való párbeszéd fenntartása és elősegítése. És a professzor is beszélt már erről, hogy ez egy lehetőség, új, innovatív megállapodásról van szó, amelynek eh, a célja, hogy még célzottabbá tegye a megállapodást, és jó gyakorlatokat eh, eh, dolgozzon ki arra nézve, hogy az megállapodást hogyan lehet nyomon követni és felülvizsgálni. Végül pedig egy kis figyelmeztetés. A, mint fejlesztési szakember felismerem, hogy mennyire fontos az emberi jogok érvényesítése, és azt gondolom, hogy az emberi jogok jelentik a fejlesztés legfontosabb platformját. De óvnék attól, hogy ez feltételességként fogalmazódjon meg több okból is. Először is nem akarjuk, hogy ez egy újabb, nem tarifa jellegű kereskedelmi akadály legyen, ez az első. A másik pedig, hogy szeretnék azt elkerülni, hogy az AKC országokat ostorozzuk, különösen az afrikai országokat ezen a területen, ehhez már hozzá szoktunk, de nem kalapácsütőségből jön a változás, hanem jó példamutatással. A New York Times-ban jelent meg az Európa Tanács emberi jogi biztosának egy cikke. Ez is erről szólt, hogy Európában is sok esetben történnek emberi jogsértések. Köszönöm szépen. Most uh, a társelnökömnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, és én pedig uh, a Mauritiuszi nagykövetnek szeretném megadni a szót, uh, aki testközelből ismeri ezeket a kérdéseket, azt, hogy hogyan lehet a gazdaság és fejlesztési megállapodásokat kialakítani, és hogyan lehet az emberi feltételeket érvényesíteni. Tessék, nagykövet úr! Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Referred to us as proven expert. Szakértőként hivatkoztak ránk az előbb a bevezetőben de én el kell, hogy mondjam, nem vagyok szakértő, és sőt nem, leginkább nem egy bizonyított vagy olyan szakértő, aki már bizonyított van ezen a területen, de olyan országból érkeztem, amely tiszteli az emberi jogokat és a jogállamiságot. Én Mauritiuszt képviselem, ez olyan ország, amely egy átmeneti ep át hajt végre három orsz- másik országgal együtt az afrikai régióban, mi vagyunk az első afrikai régió, amely ilyen megállapodást hajt végre. Nem vagyok tehát abban a helyzetben, hogy Afrika egészének helyzetéről beszámoljak már, ami az emberi jogokat életi, de azért bizonyos kérdéseket szeretnék érinteni, amelyek fontosak Afrika számára. Lócs kollégám kezdte el a vitát, ő mondta el az irány vagy a vita indító beszédet. Ő is beszélt arról, hogy a kotónői megalapodásban különböző cikkek szólnak a politikai párbeszédről, az emberi jogokról, stb. Beszélt például a 8. és a 9. cikkről, illetve a 96-os és a 97-es cikkekről. Ezek nagyon lényeges cikkek a kotonói megállapodásban. A kotonói megállapodás keretmegállapodás szerződéses kötelezettségeket fogalmaz meg a két fél között, egyrésztről az AKC országok, másrésztről az EU között. De ez fejlesztési eszköz is egy olyan keret, amely nem csak a kereskedelmet szabályozza, hanem a segélyek kiosztását is. Ezért az ilyen megállapodásokban valós lehetőség van olyan elemekre, amelyek az emberi jogok tiszteletét irányozzák elő, illetve a jogállamiságot és a jó kormányzást. Azonban most lejáróban van a kotonói megállapodás, 2020-ban jár le, és nem tudjuk, hogy a jövőben ezt mi váltja fel. A második cím már nem érvényes, EPA-król kell tehát tárgyalni, és ezért egy teljesen új konfiguráció áll majd elő a kereskedelmi kedvezmények, amik a korábbi időszakban érvényesültek, a Resistance, a Tabex, a cukorprotokoll, mindezek most lejárnak. És most az új kereskedelmi szabályok kezdenek el érvénybe kerülni. A geopolitikai helyzet is jelentősen megváltozott. Valamelyik nap Malmström biztos beszélt arról, hogy nagyon fontos az EU számára a TTIP tárgyalás, pontosan azért, mert ezzel megerősíthetik az EU most gyengülőben lévő hangját. Afrikában is nagyon körültekintőnek kell lennünk. Más nagyon fontos szereplők léptek a szintére, akik nagyon aktívak, és az EU, ha nem vigyáz, akkor elveszítheti globális vezető szerepét, amelyet Afrikában játszott az eddigiekben. Másrészt Afrika kapacitása, Afrika erőforrásai is olyan témák, amelyek egyre inkább tudatossá válnak eh, Afrikában is. Ezt is figyelembe kell venni. Éppen ezért az EPA-król eh, ezért eh, húzódott el annyira a tárgyalás. Nem minden alkalommal születhet meg ez a gazdasági partnerségi megállapodás. Az új kontextusban azt kell megvizsgálnunk, hogy az emberi jogi helyzetre hogyan találunk megoldást. Az alelnök nagyon fontos dolgot mondott, amikor elmondta, hogy az emberi jogokat meg kell védenünk az EU határain belül és az EU határain túl is, és ezt intelligensen kell tenni. Ez nagyon lényeges, és talán az egész vitát erre kellene felépíteni. Mi az az intelligens módja ennek a megközelítésnek, ahogy a megoldásokat megtalálhatjuk. Afrikában például, amikor az emberi jogokról, alapjogokról beszélünk, akkor azt sem, azt sem szabad elfelednünk, hogy a fejlesztéshez, a fejlődéshez való jog is alapjog. Lodzs úr is elmondta, hogy amikor a kereskedelemről beszélünk, akkor a fejlesztési szempontokat is figyelembe kell vennünk, vagyis a segélyeknek a növekedést kell ösztönözniük, és foglalkoztatást, bevételeket kell teremteniük, a szegénységet megszüntetve. Ebből a szemszögből kell tehát vizsgálnunk ezt a kérdést. Amikor a szankciókról esik szó, olyan intézkedésekről, amelyeket meg kell hozni, a végrehajtási klauzóráról beszélek például, erről is korábban már szólt, szó esett. Nem szabad elfelejtenünk, hogy talán ez lesz a legnehezebb dolog. De Afrikában, különösen, ahol a különböző afrikai régiókban egyre inkább elmozdulunk az integráció felé, a felé, hogy egységes vámövezetet építsünk ki. Hogyha egy országgal szemben szankciókat érvényesítenek, akkor meg kell vizsgálni, hogy lehetővé vagy hogy azt akarjuk hogy a többi ország is szenvedjen ebben a régióban, egyetlen országgal szemben egyre nehezebb szankciót életbe léptetni, hogyha egységes vám övezetről beszélünk. Mit lehet tenni ilyenkor? Úgy véljük, hogy az afrikai kontinensen történt néhány kezdeményezés, amelyeket érdemes megemlíteni a NEPÁD, az afrikai társértékelés mechanizmusa, és az EU-nak együtt kellene működnie ezekkel a szervezetekkel. Megpróbálom eh, azt is feltárni, hogy hogyan lehet az emberi jogi kérdésekről vitát eh, kezdeményezni, és a különböző helyzeteket hogyan lehet kollektív, regionális vagy kontinentális szemszögből megvizsgálni. Véleményem szerint más megoldás erre nincsen. Hogyha kétoldali tárgyalások történnek csak az EU és egyetlen ország között, akkor sok kérdés felmerül. Volt például a nagy vita a homoszexualitással kapcsolatosan, és ennek az afrikai kezelésével kapcsolatosan, de azt érteni kell, hogy ezek a kérdések, bár most nagyon relevánsak az EU kontextusában és nemzetközi szintéren is, Afrikában még mindig kulturális kérdésről van szó. Sok esetben, ahogyan láttuk is korábban, azok a törvények, amelyek a homoszexualitással kapcsolatban érvényben vannak, olyan törvények, amelyeket az gyarmatosítóink hoztak, és ezeket azóta sem vizsgáltuk felől. Most tehát a volt gyarmattartóink követelik, hogy változtassuk meg -e az ő általuk hozott szabályokat. Tehát amikor Afrikáról beszélünk, akkor tudni kell, hogy van itt egy olyan elem, ami nagyon lényeges, a reform. A reformnak valóban meg kell történnie, de a szükséges időt ehhez biztosítani kell. Ez időigényes folyamat, a mostani szankció alapú rendszer felől el kellene mozdulni egy kollektív együttműködés felé, amikor az Afrikai Unióval működünk együtt, és közösen próbáljuk a problémákat megoldani. Én ezeket az elemeket szerettem volna a vitában megemlíteni. Köszönöm szépen, nagykövet úr! Most szeretném megadni a szót Zsák Bártaló úrnak, aki akire a frakciók tettek javaslatok, és a szolidaritás nevezetű civil szervezet számára dolgozik, hatalmas tapasztalattal rendelkezik, különösképpen az afrikai, még pedig a nyugat-afrikai országok tekintetében. Köszönöm szépen, elnök asszony! figyelembe véve, hogy mennyire rövid idő el a rendelkezésemre, én a nyugat-afrikai epákra fogok koncentrálni, miközben nem vitatom az uniónak azon elvárásait, hogy feltételeket érvényesítsen a támogatásokban, mégpedig az emberi jogoknak a mentén. Ugyanakkor ez a 30 éve megfogalmazott elvárás az emberi jogok tekintetében soha nem került betartása Az Unió elindította az, a GSP rendszert, és meg is adta azt, például olyan országoknak, mint Pakisztánnak, vagy Hondurásnak jól lehet, Pakisztánban ugye a nők jogait nem tartották be, és Hondurásban pedig hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a bajnoka ez az ország annak, hogy hogyan lehet elkövetni minél több gyilkosságot a lakosság javára, de Kolumbiát is említettem, ahol a paramilitáris erők nem tartják be az különböző emberi jogokat. Ugyanakkor az Egyesült Államok az AGUA törvényében nem újtotta meg a támogatását tíz olyan országnak, amelyek megsértik az emberi jogokat, Erisztel, Szudán, stb. Na most ugyanakkor az AGUA, tehát az Amerikai Növekedési és Üzleti Lehetőségek Afrikában nevű törvény azt mondotta ki, mármint a törvény, hogy választ kívánnak adni ők az AGUA szervezetnek a keretében, azon egyenlő feltételekre, amelyekre az EU-t alapozza a kapcsolatait. Azt is látjuk, hogy ugyanakkor, hogyha az apeket, az epákat érvényesítjük, akkor ezáltal csökkennek a költségvetési források Nyugat-Afrikában, és ezáltal még kevésbé fogják az emberi jogokat betartani, az egészségügy, oktatás, stb. területeket. Na most úgy gondolom, hogy olyan okok vannak, amelyek ellenzik ezeket az epákat, hogy hatalmasak lehetnének a különböző területeken vannak elmaradások. Ott van például Nigériának az esete. Készült a világbanknál egy tanulmány, amely teljes mértékben hibás. Például azt mondják meg, hogy mindössze csak 0,8 százalékos lenne a költségvetési kiadás. Nem így van ez, mint hogy olyanokkal számoltak például, mint hogyha a lakosság nem is növekedne 20 éven keresztül. Nem így van ez, mert hogy 67 százalékkal fog növekedni a lakosság Nyugat-Afrikában, Nigerében 69 százalékkal. Így módon oda jutunk, hogy 2031-re Nyugat-Afrikának a lakossága már annyi lesz, mint az Európai Unió és hát a világbank nem számolt a kiesésekkel, többek között a vám illetéke kiesésével, illetve a kereskedelmi forgalomnak az elterülésével, illetve nem számol a világbank az áfa kieséssel sem a mi tanulmányaink kimutatták azt, hogy az éves veszteség Nyugat-Afrikában megnövekedne, mégpedig 1,3 milliárd eurónyira 2020-ra, illetve 3,3 milliárdra 2030-ra. Azaz a, a halmozott veszteség 46 milliárdos lenne 2030 ötre. Na most ott azt is látjuk, hogy ideális azok a feltételek, amelyek szerepelnek a különböző megfogalmazásokban. Erről tett tanúbizottságot Jean-Pierre Alten is a DG Devco esetében, amikor a 60-as cikkről esett szó és hát az áldozatok természetesen a mezőgazdaság területén, az oktatás területén valósulnának meg, nem csak különböző korlátoknál, amelyek a árucsere forgalomban mennének végbe. Az EPÁK tovább növelnék a szegényed, elszegényedést, többek között a mezőgazdaságban dolgozók esetében. Nigéria esetében már azt látjuk, hogy 0,3%-os az a tanulmány szerint legalábbis a nyereség, amelyet majd a fogyasztók következ, könyvelhetnének el. Ez teljesen el rugaszkodott, a földtől elrugaszkodott feltételezés. Mert állítólag ugye minden folyamat oda vezetne, hogy csökkennének az import árak az EU-s termékek esetében. Akkor, amikor Galina asszony és Szó úr ezekről beszélt, akkor nem vették figyelembe a tanulmányokban, tehát a Világbank tanulmányában, hogy 34 százaléka az élelmiszer termékeknek nem képezi tárgyát a liberalizációnak. Márpedig pedig azt is tudni kell, hogy a nigériaiaknak a 70%-a mintegy az a szegénység alatti küszöbön él, egy napi egy dollár alatti összegből kell, hogy megéljen, és a lakosságnak 80%-a gyakorlatilag övezetekben. Tehát itt olyan tételekről van szó, amelyekkel kapcsolatosan az Unió azt állítja, hogy megszünteti a támogatásokat az exportoknál. Már ezzel szembe megy az az esemény, amelyet a VTO előtt tudtak regisztrálni, nevezetesen a VTO négyszer is elítélte a fejlett államokat, azokért a belső támogatásokért, amelyeket a különböző exporttermékekre adtak, és ezáltal a dömping hatást értek el. Nagyon negatív hatásról tudunk beszámolni. 5%-kal csökkennek majd a költségvetési bevételek, 15%-kal megemelkedik a munkanélküliség, és a GDP is 5%-kal csökkent. Na most a tanulmánya a Világbanknak az előtt készült, hogy összeomlottak volna a különböző világpiaci árok az olajtermékeknél, a kőolajnál többek között, és a költségvetési csökkenés, illetve a bevételeknek a csökkenése, a Boko Haramnak a fellépése továbbá, amely ugye egyre erőteljes a függvényében, hogy hogyan növekedik a szegénység. Nos, mindezen események oda vezetnek, hogy az egészségügy, az oktatás, a mezőgazdaság fogja a rövidet húzni mindebből. Aztán ott van egy további tényező, nevezetesen ugye azt mondják, hogy az új, a dto nak a, a a szabályai még nagyobb teret biztosít az emberi jogoknak. Nem ezt mutatják az események. Ezt láttuk többek között a banán szabályozás esetében, amelynél a bilaterális szerződések, megállapodások és az egyéb megállapodások oda vezettek, hogy a kérdés egészen máshol merül fel, mint, mint korábban. Tehát itt létezik egy sor olyan ország, amely abban érdekelt, hogy a, a lomi megállapodás típusú kereskedelmi preferencia rendszer kerüljön újra napirendre. Az Európai Uniónak ezzel ö, szemben másként fel kellene fellépnie. Nevezetesen úgy, hogy az Unió arra kellene, hogy törekedne, hogy a nyugat-afrikai országok és az Afrikai Unió együttesen egy hatalmas nagy LDC övezetnek feleljen meg, tehát a legkevesbé tehetős államok kritériumnak tegyen eleget. Hogyha ezt elnénk el, ez azt hiszem előre lépés lenne, mint hogy valamennyi ország érintett nyugat-afrikai ország valóban a LDC kategóriába tartozik. Szóval ha ezt figyelembe vesszük, illetve figyelembe vesszük még az Everything But Arms szabályozást, akkor azt látjuk, hogy itt a dolgok egymással feszült viszonyban vannak. Nem szabad tehát itten, hogy ezen az úton haj, haladjunk tovább. A 2008-as mezőgazdasági tárgyalások modellatásai jóval magasabb védintézkedési szintet irányoztak elő, mint az EPÁK. A regionális megállapodások, többek között az ECOVAS, akárcsak a FAU, szintén tagja kellene, hogy legyen, vagy tagjai kellene, hogy legyenek a WTO-nak a TTIP típusú tárgyalások a SETA Karadéja esetében még tovább fogja fokozni a feszültséget a világkereskedelmi Na, most miért törekednek mégis az EPA-ra egyesek? Azért, mert hogy a nagy vállalat csoportok nyomást kívánnak gyakorolni a nyugat-európai Afrikára, így van többek között a francia nagy cégek esetében, és itt egy sor olyan cég létezik, amelyek ki akart bújni az általános preferencia rendszerek körül azt láttuk, hogy például a Gamulan Dabidja és a Grupa Miram csoport, tehát a Miram csoport is erre törekedett, vagy a Boloré csoport. Ugye a Boloré csoport, amelyek a kínai öbölnek valamennyi kikötői infrastruktúráját uralja, 65 százaléban részesedik az elefánt csontbeli kakaó exportból. Tehát itt egy olyan 164 milliós eurós összegről van szó a GSP keretében, amelynél a 2014-es exportadatokat vettük figyelembe, ugyanakkor ez a tétel már, mint hogy ekkora kompenzációt igényelnek az exportőrök Elefántcsolt part részéről, Gána részéről és Nigéria részéről. Szóval ez egy akkora hatalmas összeg, ami mindössze a másik oldalon pedig 4,4 százaléknyi veszteséget jelent a vámbevételek tekintetében Nyugat-Afrika esetében, amennyiben az importot veszük figyelembe, amely az Európai Unióból származik. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy itt egy olyan megoldást kellene tenni, amely mindössze 2,2%-kal terhelné meg csak azokat az importtermékeket, amelyek a nyugat-afrikai övezeten kívülről származnak. Köszönöm szépen! Thanks. Köszönöm szépen! Köszönöm a négy előadónak a fantasztikus és izgalmas előadásait. Tényleg érdekes volt meghallgatni a különböző szempontokat. Én az SND frakciónak a Nyugat-Afrikával kötendő megállapodás kapcsáni árnyék jelentéstevője vagyok. Ezért biztos, hogy az itt elhangzottakat fontosan figyelembe tudjuk majd venni. Vissza szeretnék térni az emberi jogi záradékok kérdésére. Walters úrtól szeretném kérdezni, hogy mennyiben végrehajthatóak a kotonúval való ö, linkage close -ok, vagy összekapcsolási záradékok az epákban. Aztán van egy általánosabb kérdésem, az emberi jogi keret, amely a kotonúi elvekre principiumokra utal, fenntartható-e a kotonú utáni időszakban, a posztkotonú időszakban, amiről Lodzsúr beszélt, feltéve, hogy kifut a kotonói megállapodás, egy új megállapodást kötnek, vagy átírják. Ez az volt a két kérdésem Wolters úrnak. Lúdzsúr előadását nagyon érdekesnek tartom, és a karibi térségre szeretnék rátérni, hiszen az Kari Fórum EPA, APA három éve működik, ez különbözik az afrikai megállapodásoktól, hiszen ez tartalmaz már a Karib-tengeri egy intézményi és fenntartható fejlesztési fejezetet, és felszólalása végén éppen beszélt erről. Úgy gondolom, <clears throat> hogy az a felvetés, amelyet mondott, hogy a változást az engagement, az elköteleződés hozza, kritikaként is érhe, értelmezhető az afrikai apák kapcsán. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet a karifórum megállapodás monitorozását a 4-5-ös fejezetre gondolok, amelyek a szociális és a környezeti szempontokról szólnak, valamint arról, hogy az emberi jogok, a munkavállaló jogok az emberi jogokhoz hasonlóan megoszthatatlanok. Kérdezem, hogyan lehet ezeket nyomon követni, és hogy a konzultatív bizottság hogyan működik jól, és um, kíváncsi volnék, hogy ezt hogyan látja. Van egy utolsó kérdésem. Berteló úrhoz. A megállapodás kritikáját hallottuk öntől. Kérdezem, hogy mit tartana megfelelő keretnek az emberi jogok érvényesítése szempontjából? Mit tegyen az EU inkább? Hogyan lehet a regionális megállapodásokat átalakítani. A fejlesztési menetrendben a kereskedelem egy kulcseszköz, mondott, mondta több előadó. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy a kereskedelmi megállapodások az emberi fejlesztés progresszív öm, jövőképét közvetítik és alakítják tovább? Köszönöm, Vergyi asszony! Merci, euh, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadóknak az előadásaikat. Szeretném jelezni a két elnökünknek, üléselnöknek, hogy kettő ő, hölgy van itten, többek között Sziszek Alszön, aki Szenegálból jött, és a nyugat-afrikai platform jött a képviselő és a mezőgazdaságban dolgozók részéről, akit szintén érdekes lenne meghallgatni az emberi jogok, illetve a gazdasági fejlődés kérdéseiben. Tehát kérdezem azt, hogy esetleg lehetőség lenne, hogy meghallgassuk. Három kérdésem lenne máskülönben, konkrétabban. Először is az emberi jogok záradékáról szoktunk beszélni, a fejlesztés és a fejlődésnek a fenntarthatóságról, de lehetetlenség olyan kitételeket tenni, hogy egy időben ezen kettő kitétel érvényesítésével az AKC APE szerződésekben, EPA szerződésekben olyan struktúrákat alakítunk ki, amelyek aláássák a jogok kérdését. Most nem az emberi jogokra gondolok, a homoszexuálisaknak a jogaira gondolván, vagy a demokrácia, vagy a sajtószabadságra gondolok. Tehát ezek fontosak természetesen, de ott vannak a származékos jogok is, a fejlesztéssel kapcsolatosak, például a föld tulajdonhoz való hozzáférés joga, vagy ott van a land grabbing, a földeknek a kizsákmányolására gondolok itten, kisajátításra, kapacitásokra. Tehát mind ezeket is figyelembe kell venni, mert hogy meg kell akadályozni a föld kisajátítását a gazdasági fejlődés egyik útján, amely nem szolgálja a helyi lakosoknak az érdekeit. Aztán ott van az élelmezésnek a szuverenitás kérdése, ez nem az élelmiszer biztonság kérdése, ugye ez más, minden egyes országnak jogában kell, jogában kell, hogy álljon hogy élelmet biztosítson a saját lakosainak. Ezen kívül léteznek olyan mechanizmusok, amelyek strukturálisan járulnak hozzá a finanszírozásokhoz, hogyan lehet biztosítani az összhangot a különböző szakpolitikáink területén. Tegnap Manstrom asszonynak feltettem a kérdést, sajnos nem kaptam rá választ, de talán a mai napon az előadóktól megkapom azt, a, válasz, hogy melyik lenne az a legjobb típusú megállapodás, amely következetes fellépést tenne lehetővé. Ugye az emberi jogok nem a feltétel rendszerből alakultak ki, hanem abból, hogy mit is tehetünk összhangban a különböző feltételek között együttműködve az érintett országokkal. Átérek egy következő kérdésre, nevezetesen a civil szervezetekre. Tudjuk, hogy nagyon nehezek a kereskedelmi szerződések, kemény diót jelentenek. Tudjuk azt, hogy mennyire átláthatatlanok a külső szemlélők számára a kereskedelmi tárgyalások, és hát ugyanez jellemzi az afrikai országokkal tartott kapcsolatrendszert is hogyan vehetne részt mind az afrikai övezetben, mind az európai övezetből, az a civil szervezeteknek a sora, akiknek a véleményét figyelembe kellene venni. Igen, erre lenne szükség, mert hogy azt hallottam, hogy az Európai Bizottság nem vette figyelembe a tanulmányoknak egy sorát, amelyek nem igazán kecsegtető eredményt könyveltek el az eddigiekkel kapcsolatosan. Hogyan lehetne mégis ezen tanulmányokat is bevonni a folyamatba és érvényesíteni tartalmukat? Harmadik témakör, az Egyesült Államok nagyon kritikusan szemléli az európai tárgyalásokat az EPAC témájában. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok jobban tiszteli az afrikai fejlődésnek az útját, és ha ez így van valóban, akkor melyik az az amerikai modell, amely akár mintaként is szolgálhatna számunkra a tárgyalásainkban? Merci beaucoup, David Martin. Köszönöm, David Martin. Köszönöm szépen, elnök úr. Mind az emberi jogi, mind a kereskedelmi szakbizottság tagja. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos volt ez a meghallgatás, és köszönöm a négy előadónak a nagyon hasznos, megvilágító erejű előadásait. Persze még több a kérdés bennem, mint a válasz. Az előadások meghallgatása után Wuters úr azt mondta, hogy az emberi jogi záradékoknak nincsen egy formája egy általános formája, hanem differenciáltan fogalmazzuk ezt meg. És kérdezem, hogy az egyes gazdaság, a, a egyes országok, akikkel tárgyalunk, gazdasági erejétől függ ez, vagy a más-más kulturális kapcsolatoktól, vagy pedig magunk is elfogadó, elfogultak, el, vagyunk, elfogultak vagyunk, és ezért más-más feltételeket szabunk? Ez az egyik kérdésem. A második kérdésem a Kari Fórum kapcsolatra vonatkozik. A Kari Fórum azt hiszem, hogy egy jó templétet, egy jó kiindulópontot, formát biztosít a szociális és a társ emberi jogok tekintetében. És ha jól értettem, akkor a Karifórum szerződés szociális, emberi jogi bekezdéseit a bizottság az afrikai epák megkötésére vette például. Miért nem sikerült ezeket érvényesíteni? Aztán ön, Langen úr, egy fontos kérdést vetett fel, mégpedig hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy ezekkel az emberi jogi záradékokkal valóban javítjuk a helyzetet a partnerországokban. Vizsgáljuk meg, hogy ezen kereskedelmi megállapodások változtatnak-e az emberi jogok, vagy a munkavállalói jogok érvényesítésén. Léteznek az úgynevezett non-execution záradékok, a felfüggesztési záradékok, és azt hiszem, hogy ez eszköz lehet a civil társadalom kezében a célországokban, de nem tudom, hogy ez így működik-e vagy sem. Aztán van még egy kérdésem, és ez a kori Fórumra vonatkozik ismét. Nem akarom megválaszolni persze a, a szakértők jó kérdéseit, de a tapasztalataim, kis tapasztalataim a Kori Fórum alapján az, hogy nagyon jó volt a szerződés, de a végrehajtás és az ellenőrzés nem. A Parlamenti Ellenőrző Bizottság elnöke voltam, és az elmúlt években összesen kettő darab találkozott tartottunk. Egyet a térségben, egyet Európában. A parlamenti nyomonkövetés nem volt jó, a konzultatív bizottság eh, lassan állt föl, lassan kezdte el a munkáját, és nem végzett igazán komolyan vendő munkát. Tehát nem csak arról van szó, hogy a megállapodásokba beiktassuk ezeket a jogi kitételeket, hanem arról is, hogy ezeket érvényre juttassuk. Köszönöm szépen, páncéri képviselő. Köszönöm szépen. 2014 Afrikában egy eh, drámai év volt aki, azok számára, akik az emberi jogokat akarták megvédeni, hiszen háborús zónák eh, feszülnek egymásnak Afrikában. Fontos persze, hogy meg akarjuk védeni a civileket és az emberi jogokat, de a vezető rétegek egész Európában csődöt mondtak egy cél elérésében. A 2014-2015-ös Amnesty International jelentés mutatja meg, hogy a helyzet milyen drámai szívesen elfordítjuk a tekintetünket. De ezt nem szabad megtennünk. Köszönöm a ma délelőtti szakértőknek, hogy eljöttek, de azt kell, hogy mondjam, és persze önökkel szeretnék elgondolkozni ezen a kérdésen, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy tűnik, hogy két kérdés merül föl, amikor az emberi jogokat, jogok kérdését vitatjuk meg Afrikában. Az egyik a reálpolitik, a re, úgynevezett reál, reálpolitik érvényesülésem, hiszen bármilyen szöveget írunk be az emberi jogokról a megállapodásokban, nem biztos, hogy sokat ér, hiszen hatalmas versenytársunk van Afrikában, ez pedig Kína, aki nem nagyon törődik az emberi jogok kérvényesülésével. Arra van szükségünk, hogy határozottabbak legyünk. Ez az első eszmecsere, de valahogy ebből a helyzetből ki kellene lábolnunk. A második elem, amelyet ma különösen a Mauritius nagykövet beszédéből hallhattunk ki, az, hogy időre van szükség. De kérdezem, hogy mennyi időre van szükségünk, hiszen az országok a terhelik a gyarmatosítás öröksége, a más kulturális hagyományok, ez mind így van, de kíváncsian kérdezem a szakértőket, vajon mennyi időre van szükség? Aztán, ami kotonúi szerződést illeti, két revízió történt idén, illetve az elmúlt években, 2005-ben a Nemzetközi Büntető Törvényszék elismerésével módosult a szerződés, a második módosítás 2013-ban történt, és itt az Európai Parlament is hallatta a hangját, és a megállapodás egy-két pontjával kapcsolatos fenntartásainkat is hangoztattuk, hiszen például a diszkrimináció tilalom, a szexuális orientáció alapjáni diszkrimináció tilalom nem érvényesült. Ugyanakkor 2015-ös áttekintés még nem történt meg. Joggal kérhetjük tehát azt, hogy 2015-ben tekintsék át a kotonói megállapodást, hiszen igenis szükségünk van arra, hogy a kotonai megállapodást mélyében tekintsük át, és módosítsuk, módosítgassuk. A másik felvetésem a kondicionalitásra, feltételességre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy szigorúbb normákat vezessünk be a kondicionalitás tekintetében. Például a civil társadalommal való, civil szervezetekkel való együttműködést is meg kell említeni. Harmadsorban pedig, és itt most elhagyom az alapvetően elméleti fejtegetést, harmadsorban pedig kérdezem, hogy miért nem kéri az Európai Parlament, hogy egy formális fórum álljon fel amely a nemzetközi kereskedelemben jelentkező emberi jogok szempontjából való problémák megtárgyalását tenné lehetővé. A civil társadalom, az afrikai civil társadalom szervezetei gyakran vetnek fel irányukba ilyen kérdéseket, és hiányzik a fórum, ahol ezek megtárgyalhatók volnának. Köszönöm, most pedig Sargentini asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik, hogy definíció problémáink vannak, meg kellene jobban határoznunk, hogy miről is beszélünk. Mondott egy példát, a nyugat-afrikai kakaó betakarítások, ahol gyerekek dolgoznak, mi egyszerűen ezt nem akarjuk. A nagykövet is említett egy példát, arra nézve, hogy például az LGBT közösségek esetében a törvényeket a gyarmatosítók hozták. Azt mondhatnám, hogy nekünk is voltak ilyen törvényeink, mégis megváltoztattuk őket, önök is megtehetik ezt. Az országon belüli emberi jogok kérdése is érdekes, de mi inkább arról beszélünk, hogy a kereskedelem hogyan befolyásolja az emberi jogok érvényesülését. A kérdés az, hogy valóban méltányos árat fizetünk-e, megfelelő adót fizetjük-e. És az a módja ennek, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk a kereskedelmi megállapodásokban. Ha jól tudom, Malmström biztos javaslatokat hoz majd a fejlesztés és a kereskedelem kérdéseire, de mindig az a nagy kérdés, hogy méltányos alkut ajánlunk el, vagy pedig csak a saját zsebünket tömjük. A feltételesség esetleg nem tarifa jellegű akadályá válhat, ezt is említették. Ha ezt így nézzük, akkor a, kereskedelmi megállapodásról tárgyaló kormányok mindig érvelhetnek így, hogy ne menjünk el ebbe az irányba. Szerintem, hogyha ezt így tennénk, akkor, akkor nagyon rossz úton járnánk. Ön is beszélt arról, hogy az Európai Unióban hogyan érvényesülnek az emberi jogok. Különböző emberi jogi záradékok szerepelnek a különböző megállapodásokban, és Váltősz úr, vagy Lodge úr talán adhatna nekünk magyarázatot arra, hogy miért gondolják, hogy ez jó dolog, vagy esetleg úgy gondolják, hogy nem jó dolog. Hiszen van egy univerzális emberi jogokról szóló egyezmény, de úgy látszik, hogy az egyezmények záradékai mások és mások. A jövőben vajon hogyan tudjuk végrehajtani ezeket a záradékokat politikai vita nélkül. A kotonai megállapodást tekintve azt látom, hogyha politikai dialógust kezdünk, akkor ez nem az emberi jogi záradékok kérdése, hogy az ember a napi helyzetet szabályozza, hanem politikai motivációról van szó. Természetesen Eritreával politikai párbeszédet kell kezdeni, de napi szintű emberi jogi problémák merülnek fel, amelyek itt nem találnak megoldást. Ezt hogyan lehet megtenni? Aztán a Mauriciusi nagykövettől kérdezném, nem feltétlenül az a gyerek munkáról beszélnék, de vannak-e számai arról, hogy a, a multinacionális cégek megfizetik az adékat, vagy sem. Imád. Köszönöm szépen, imád. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok azért, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon érdekes volt meghallgatni azokat a felszólalókat, akik az imént beszéltek. Három kérdésem van, ezek konkrét kérdések. Első. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy emberi jogi záradék kerüljön a fenntarthatósági fejezetbe a megállapodásokban. Nagyon fontos, hogy ilyen feltételekkel kereskedjünk, és nem kereskedhetünk olyan termékekkel, amelyeket úgy állítottak elő, hogy nem tartották be az emberi jogokat. De a mi szempontunkból az értékelési nyomon követési rendszerek is nagyon fontosak, vagyis, hogy hogyan haladnak az emberi, hogyan halad az emberi jogok ügye ezekben az országokban. A konkrét kérdésem a következő. A nagykövet, a Mauritiusi nagykövet beszélt arról, hogy más szereplőket is figyelembe kell venni a kereskedelemben, Afrikában. A kereskedelmi megállapodásokban emberi jogi és fenntartható fejlődési záradékok is szerepelnek. És a kérdésem, hogy érdekelnek, hogy érvényesülnek-e ezek a feltételek, amelyeket megfogalmaznak ezek a záradékok. Másik kérdésem a következő. Hogyan értékelik a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogok, szabályok érvényesülését? Például a gyermeki jogokról is beszéltünk már, de a nők jogait sem szabad elfelejteni, különösen az olyan országokban, ahol a szegénység és az erőszak teret nyer. Erre szerettem volna rákérdezni. Köszönöm. Gracias und Helmut Scholz. Hel Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a pódium vita résztvevőinek, hogy eljöttek, hiszen a véleményük megmutatta, hogy milyen komplex a kérdés. Voltak éppen Szargentini asszonyhoz hasonlóan én is azt kérdezem, hogy hogyan közelítjük meg ezek, ezt a témát? Mi, mi az emberi jogok ügye számunkra? Csak egy kipipálandó ügy, vagy pedig valóban feltesszük azt a kérdést, hogy a kereskedelem hozzájárul-e ahhoz, hogy egy társadalomban az emberek a termékeik, a szolgáltatásaik eladásából megélhessenek. Ők és gyermekeik és hogy felmerül az a kérdés, hogy hogyan szervezzük meg a termelést. Tehát voltak éppen az a kérdés, hogy hogyan kondicionalizáljuk az emberi jogokat, viszonylag egyszerre megválaszolható volna, hiszen a legtöbb partnerállam az ENSZ egyezményeit és a nemzetközi és az emberi jogi nyilatkozatokat elfogadta, amely meghatározza, hogy mely emberi jogokat kell érvényesíteni. Azáltal, hogy ezen nyilatkozatot aláírták és ratifikálták, megvan az keret. Tehát, hogyha kereskedelmi megállapodásokban emberi jogi záradékokról beszélünk, akkor következetesen a nemzetközileg elismert jogi alapokra utalást kellene tenni a szövegben. Kérdezem tehát a pódium vita résztvevőit, hogy akarjuk-e azt, hogy kötelező és érvényre juttatható mechanizmusokat építsünk be a kereskedelmi megállapodásokban. Akarjuk ezt úgy, hogy ezeket a principiumokat el is ismerjük, vagy sem. Azaz tehát létrehozunk egy ilyen mechanizmust, vagy sem. Egy további kérdésem is van ez pedig a VTO kompatibilitás kérdése. Mégpedig, hogy sok szempont nem felel meg a WTO keretfeltételeinek. És most rátérek az EPA-kra. Én a kelet-afrikai közösséggel kötött EPA-nak vagyok az előadója. Kérdezem, megfelele ez a megállapodás az általam említett két ENSZ egyezmény feltételeinek is. Ide tartozik harmadsorban az a kérdés is. Werden wir das Agieren eines, eines sozusagen forcierten Marktzugangs, den wir für die europäische... Hogy hogyan értelmezzük a piaci hozzáférés ügyét amelyet az Európai Unió el akar érni a harmadik államokban, és tegyük fel azt a kérdést is, hogy az piaci hozzáférés, melyet az Európai Unió számára biztosítunk, segíti a fenntartható gazdálkodást, és ezért úgy gondolom, hogy ezt a kérdést horizontálisan kell megvizsgálnunk, és minden politikai intézkedésünk kapcsán fel kell tennünk. Kedves kollégák, lassan kifutunk az időből, hogyha még további kollégák jelentkeznek és kérdeznek, akkor nem marad idő a válaszadásra. Mert még a bizottságnak is meg akarjuk adni a szót, és persze kíváncsian várjuk a szakértők válaszat. Ferrand úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a francia nemzeti ünnepet ünnepeljük úgy, hogy feltettem a színes, háromszínű nyakkendőmet. Ugye most miről is van szó? Az emberi értékekről, és ki vagy ahhoz, hogy ítélj és ítéltessél, mondhatnám a pápa után. De hát mindezen témákban nincsen illetékességünk, és úgy gondolom, hogy más a teendőnk, mint más országoknak az ügyét elvégezni. Ez a transverzális diplomácia úgy vélem, hogy nincs a helyén. Mindenképpen arra van szó, arra van szükség, hogy respektáljuk a többi államnak az szuverenitását, semmiféle kioktatásban nem részesíthetjük őket megnyitottuk a 17. fejezetet a 32-ből Törökországgal, és hát most pedig ugye a másik oldalon azt nézzük, hogy mi történik Nyugat-Afrikában. Na most Törökországban tennénk, hogyha megnéznénk, hogy Törökországban mi történik. Törökország, amelyik megnyitja a határait azért, hogy befogadja a Daesh-t, és ezáltal még nehezebb helyzetbe hozza az európai diplomáciát, beavatkozik Ciprusban is. Nos, elnök úr, úgy gondolom, hogy kerül hálátással kellene, hogy kiválasszuk a témákat, és úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy itt a szakbizottságban azokkal foglalkozzunk, akiket fenyeget a transatlanti szerződés, tehát az európaikat, és ezáltal tudjuk védelmezni, hogyha így járunk el, az európaiaknak az identitását. Frau Forenzas. Forenzas, hogy tessék. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem nagyon rövidre fogni magamat, három kérdésem van. Az elsőt már más képviselőtársaim feltették, és ez arra vonatkozik, hogy hogyan lehet az emberi jogok érvényesítését ellenőrizni, nem csak a kondicionalitás szempontjából, hanem az teljes emberi jogi fejezetek érvényesítését hogyan lehet alkalmazni. Hiszen meg kell akadályozni, hogy egy neokolonializmus, egy új gyarmatosítás si megközelítéssel voltak éppen oda, oda hassunk, hogy a kereskedelmi megállapodások nem javítják, hanem rontják az emberek emberi jogainak érvényesülését a partnerországokban. A második kérdésem, Rodriguez eh, kollega ezt már felvetette, az, hogy hogyan lehet mérni az emberi jogok érvényesülését. Hogyan lehet mérni, hogy a kereskedelmi megállapodások javítanak-e az emberi jogok helyzetén? A harmadik kérdésem pedig politikai természetű. Kereskedelmi megállapodásokról beszélünk, és teljesen világos, hogy az EU, illetve a partnerek közötti gazdasági erőviszonyok nem egységesen vannak elosztva. Ezért tehát kérdezem, hogy biztosíthatjuk-e az emberi jogok érvényesülését az Európai Unió területén is úgy, az Európai Unió részéről arra gondolok, hogy ne sértsük az emberi jogok érvényesülését a partnerországokban, ne agresszív módon lépjünk fel. Hogyan lehetne egy olyan eszközt bevezetni, mely a mi oldalunkon is ellenőrzi az emberi jogok érvényesülését? Köszönöm. Grisbeck podkreślić, jak bardzo istotne. Egy nagyon fontos szempontot szeretnék kiemelni a mai eszmecserében, ből, a mai vitából. Mégpedig, hogy az alapjogok tekintetében becsvágyobbnak kellene lennünk. 2015-öt a globális fejlesztés évének jelölték. Úgy gondolom tehát, hogy minden, ami a kereskedelemmel és a nemzeti kereskedelemmel összefügg, illetve az afrikai országokkal való kapcsolatunkban is különösen figyelni kell a fejlesztés céljaira. Afrika egy olyan kontinens, ahol rengeteg fejlesztési probléma van, és rengeteg konfliktus is dúl. A konfliktusok kapcsán pedig specifikus emberi jogi probléma merül fel. Ennyit bevezetőképpen. Aztán az egyik felszólalónk még egy megjegyzést tett, mégpedig azt, hogy a VTU keretében kötött megállapodások jobb megállapodások, mint a gazdasági partnerségi megállapodások, az EPÁK. Mi alapján mondták ezt? mi alapján állítja azt, hogy a VTU keretében költött megállapodások jobbak, mint az EPAK? Csak a kereskedelmi előnyök szempontjából jelentette ezt ki, vagy pedig a kiegészítő záradékokat is figyelembe vette, például az emberi jogok érvényesülésére vonatkozó záradékot. Kérdezem ugyanakkor, hogy az áradékok érvényesülését ki értékeli? Csak mi, az Európai Unió, vagy az érintett országok is? A Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy az emberi jogi helyzetet partnerországokkal való kapcsolatainkban külön értékelni kell. Függetlenül attól, hogy politikai vagy kereskedelmi megállapodásra van szó. Köszönöm szépen. Végül Vergiát asszony. Oui, excusez-moi, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, hogy az előbb nem voltam itt a teremben. Rövid leszek. Az európai politikákban, és különösen az európai külpolitikákban mi a helye az emberi jogoknak? Azt észleljük-e, hogy egyre több szimpla, de kemény kereskedelmi kapcsolat alakul ki, miközben az értékek tekintetében a célkitűzésekhez képest nagyon alul maradunk azokhoz képest, amelyeket tíz évvel ezelőtt rögzítettünk. Ugye 0,7%-os GDP-re koncentráltunk annak idején, most pedig 0,29-nél tartunk csak a tekintetben, hogy mennyit fordítunk a fejlesztésre. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok érvényesítésének alapvető fontossága lenne, hogy megjelenjen kellően a kapcsolatok rendszerében. A WTO-val kapcsolatosan pedig ugye felmerült az, hogy mi a jó a WTO, vagy pedig az EPA hát a partnerségnek mondott kapcsolatrendszer, és elhangzott az is, hogy az Egyesült Államok jobban érvényesítik az emberi jogokat a gazdasági megállapodásaiban, mint mi. A gondom az, hogy hogyan lehetne konkrét javaslatokat tenni azért, hogy előrelépjünk. A demokrácia, az emberi jogokról egyesek azt mondják, hogy ez csak címke mind, és itt lenne az ideje, hogy igazi értékeléseket készítsünk ezen témák érvényesüléséről. További felvetésem, mi történik a többi partner esetében? Az USA-ról már szó esett, de nem esett szó Kínájáról, illetve Indiáról. És akkor, amikor ezen országokkal tárgyalunk, az ár kérdése nem dönt el mindent, vajon nem az árak döntenek el mindent. Kínával kapcsolatosan tudom azt, hogy a gazdasági és szociális jogok rendkívül fontosak a számomra, de hát ezek még kiegészülnek a munkafeltételek kérdés körével is, és hát e tekintetben a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak a keretrendszere, illetve elvárásai hogyan érvényesülnek a munka jogban, a gyermekek munka jogaiban, e tekintetben úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy előre lépjünk, mégpedig ez a minimum, hogy előre lépjünk. Further questions? Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még kiegészítő kérdés? Nem, nincsen. Nem sokára le is eh, zárhatjuk ezt a beszélgetést, de van még egy kérdés, ami ennek a problémának a szívelelke, és ahhoz kapcsolódik, eh, amilyen szerepet az Európai Unió játszik a világon nagy ellentmondásokat vetesz fel, és sok a következetlens, következetlenség az eljárásainkban, hiszen próbáljuk az emberi jogokra vonatkozó záradékokat érvényesíteni a megállapodásokban, de felmerül a kérdés, hogy milyen lehetőségeink vannak a szegénység megszüntetésére például talán a 21. században meg kellene fordítani a kérdést, először jön az emberi jogok, és utána pedig jön a kereskedelem. Ha követni tudjuk, hogy hogyan alakul a harmadik országokban a mi fellepésünk, de nem tudjuk valóban megállapítani, hogy mi történik, akkor le kellene tenni erről a képmutatásról, és azt mondani, hogy ez csak kereskedelemről szól, kereskedelmi megállapodást kötünk, hiszen ez nem szolgál semmire. És aztán eh, a kereskedelmi politikai kapcsolatainkat próbálnánk szabályozni, és nem megpróbálni leckét adni más országoknak. Köszönöm szépen. Én azt szeretném még két kiegészítő pontként elmondani, hiszen beszéltünk a végrehajtásról is, hogy milyen tanácsot adnának a szakértőink, mi a legjobb gyakorlat a végrehajtásra nézve, másodszor pedig Bertló úrhoz fordulok, ön nagyon kritikusan fogalmazott az epákról. Ön szerint mi ennek a legjobb alternatívája? És még mielőtt visszaadnám a szót a szakértőknek, először a bizottságnak adnám meg a szót Szandra Galénának a Kereskedelmi Főigazgatóságról. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtak minket erre a nagyon érdekes meghallgatásra. Valóban Európa szerepvállalása a világban ezeken a kérdéseken múlik elsősorban. Pancéri úr, ezt szeretném mondani, hogy nem kötöttünk kompromisszumot az EPÁK-ban megfogalmazott értékek tekintetében. Az AKC országokban különböző szinten látjuk érvényesülni az emberi jogokat, és az eszközök is különböznek ennek megfelelően. Önök is tudják, hogy az EPÁK ban lényeges elemet képviselnek az emberi jogok, itt nem született kompromisszum, vagy nem tettünk engedményt ebben a tekintetben, és hatékony végrehajtási eszközeink is vannak. Most nem akarok belebocsátkozni abba a vitába, hogy használjuk-e ezeket az eszközöket vagy sem, de Mártin úr egyetértek, életet kell adnunk ezeknek az epáknak, sok közös parlamenti közgyűlésünk van, még kis, kis hivatkozás is megváltoztatja a helyzetet a civil társadalom számára. Szvázi földdel kapcsolatosan van jó hírem. Masuko és Lamini szabadon bocsátották őket. Most láttam a Twitteren a hírt, az EU érte ezt el, a nagykövet Belomo úr és ez a kötelezettségvállalás a pozitív eh, napi renderedménye. Megvannak az eszközeink, de erőfeszítésre is szükség van. Ezekben az országokban nincsen könnyű siker, és szeretnénk azok mellé állni, akik változást akarnak az emberi jogok területén, de ezen túlmenően is. És még azt is el kell mondanom, hogy méltánytalan volna azt mondani, hogy ma ezek az országok valamiféle csonkolt vagy megcsonkított epákkal dolgoznak, nem így van, ezek mindent el tartalmaznak az emberi jogokkal kapcsolatosan. A kotonói megállapodás monumentális kerete mindannak, amit akarunk, nem csak az emberi jogok területén, hanem azon túlmenően is, és mindig nagyon világosan kell látnunk, hogy függetlenül attól, hogy mi történik a megállapodással, a jövőben azzal a tényel, hogy ma a felek aláírnak egy ilyen megállapodást, jogi szempontból ma olyan megállapodást írunk alá, amely függetlenül attól, hogy a kotonói megállapodás létezik-e vagy sem, ez megnyilvánult. Tehát eh, a jövőben a kotonói egyezménynek a folytatása következik-e, ez még kérdés, vagy csak a Lisszaboni szerződést érvényesítjük. A Lisszaboni szerződés 218 és 215-ös cikke mindig rendelkezésünkre áll. És hogy egy sablonról miért nem tárgyalunk, persze megvan ez a csodálatos sablonunk, de nem akartunk kompromisszumot kötni a az értékekkel kapcsolatosan a helyzet nagyon feszült volt. A kotonói egyezmény nagyon jó, ezért könnyű hivatkozási alap a partnereink számára és számunkra is, én számomra is személyesen. Én azt mondanám, hogy én ezen egy vesztőt sem változtatnék. Ami a gyerekmunkát illeti, Ezzel kapcsolatosan is sok kérdés van még, eh, és a környezetvédelemmel kapcsolatosan. Ezek túlmutatnak az emberi jogokon a fenntartható fejlődés felé. Én azt mondanám, hogy a jövőben bármi történik is kotonúval, eh, ott van még mindig a lehetőségünk, hogy kihasználjuk Lisszabont, az epákat, eh, a fellővizsgálati záradékon keresztül. Az emberi jogok szempontjából jó a helyzet, minden elem rendelkezésre áll, de mondjuk mi történik a jövőben a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. Itt lehet, hogy van egy gomb unilaterálisan, ami lehet, hogy nem jó a fejlődő országoknak. Tehát itt van a párbeszéd, és hogyha a jövőben kotonú megszűnik, akkor meggyőződésem, hogy az akc érdeke, hogy pontosan ezekről a fejezetekről, amelyek hiányoznak, tárgyalnak. Today it's all fine. Yes, today it's all fine, but then you say... Ma persze minden rendben van, de mi történik 2020-ban? Megismétlem, 2020-ban eddig nem kötöttünk kompromisszumot az emberi jogokkal kapcsolatosan, én azt mondom, hogy nem is kell, más részről pedig függetlenül attól, hogy mi történik a jövőben, megvan a lehetőség arra, hogy egyoldalúan szankciókat alkalmazzunk, bár én ezt nem javasolnám, ez csak egy utolsó mencsvárunk volna. Arena és Sargentini képviselők kedvéért azt mondanám el, és Ferenca úr kedvéért is, beszélnek arról, hogy kiegyensúlyozatlanok az Egyesült Államok megállapodásai. El kellene olvasni, amit igazából az amerikaiak mondanak, hiszen aszimmetrikus epákról van itt szó, olyan megállapodásokról, ahol többet adunk, mint amit a tárgyaló feleink tudnak adni, persze ez észszerű, és ezt kiegyensúlyozottnak nevezik. Az Egyesült Államok Sustainably <laughs> old trade. Substantially old trade means that a lényegében régi kereskedelem, ez a szakifejezés, azt jelenti, hogy többet adunk, mint amit kapunk. De most az emberi jogokról beszélünk. Szeretném felhívni önöket egy technikai briefingre, ahol meg tudom mutatni a rendelkezéseket de nem méltányos, hogyha azt mondjuk, hogy a partnereink nem tesznek elő erőfeszítést, de igenis, aláírták az emberi jogokra vonatkozó legnagyszerűbb megállapodást, amit el tudunk képzelni. Thanks a lot. Uh, Köszönöm szépen. Páncier úr, nem akarom folytatni a vitát, csupán azt szeretném mondani, hogy hasznos volna legközelebb a bizottságot korábban meghallgatni, hogy válaszolhassunk arra, amit mondott. Talán érdemes volna valami egy, egy ilyen technikai briefinget megtartani. Rendben van. Most pedig Andrea Rossi kap szót a Human Rights Division-től, az emberi jogi osztálytól. Négy percben köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A bizottság által mondott elhangzottakat szeretném kiegészíteni, nem megismételni. És csupán azt szeretném kiemelni, hogy a szerződés az EUMS 21. cikke alapján világos a helyzet. Az EU úgy döntött, hogy külső intézkedéseiben a demokrácia, a jogállamiság megoszthatatlan elvét állítja a figyelem homlok terében. Az EU emberi jogi 2012-es stratégiája és akcióterve, melyet a tanács most készít elő újonnan, az új 2015-2019-ig terjedő akciótervet. Nos, mind a kettő tervezet és a meglévő hangsúlyozza az emberi jogok fontos szerepét ami pedig az emberi jogi záradékok helyét illeti a nemzetközi megállapodásokban. A harmadik 95 óta harmadik államokkal megkötött megállapodások tartalmaznak emberi jogi záradékot. Ezek az áradékok a megállapodás alapelemét jelentik, és az EU abili elköteleződésének tükrét adják, hogy az emberi jogokat horizontális ügyként kerüljük, kezeljük az alkácsi országok a záradék elfogadásával elkötelezik magukat az emberi jogok és a jogállamiság érvényesítése mellett. És így egyetlen fél sem állíthatja azt, hogy az emberi jogi kérdések csupán belső ügy volnának. Ezért tehát az EU folytatja az emberi jogi záradékok jövőbeli megállapodásokba való beemelésének politikáját. Ami pedig a kotonúi megállapodást illeti, ez 2020-ban fut ki, és a megállapodás lehetőséget kínál arra, hogy áttekintsük az AKC-EU megállapodást, akkor is, hogyha változik a globális kontextus. Um, the consultation process is just starting. De most kezdődik csak a konzultáció folyamata jövő hónapban, aztán kezdődik az egyeztetés a partnereinkkel az AKC országokban is. Annyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy az EU elkötelezett abban, hogy a politikai párbeszédben és a 96-os cikk alapján zajló konzultációban is érvényre juttassa az emberi jogokat az EU tehát azt a politikát követi, hogy az jogállamiságra, demokráciára és emberi jogokra való záradék minden megállapodásba bekerüljön, így a, a AKC országokkal való megállapodásokba is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szakértőknek a szót. Először Wouters úrnak tessék parancsoljon, Wouters úr. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt a vitát, amely rávilágít eh, a mindig változó világunkban az igazi tétekre. Hiszen feladatunk az, hogy megőrizzük az egyensúlyt, de ugyanakkor eh, a jogeszközök ne feledkezzenek meg alapvető politikai meggyőződéseinkről. Gyorsan válaszolok a nekem feltett kérdésekre. Az egyik, a végrehajthatóságról, illetve a kotonúval való linkage closure összekapcsolási záradékra vonatkozik. Valóban itt a nemzetközi egyezményekre vonatkozó nemzetközi jogra vonatkozik, létezik a Bécsi Egyezmény, amely azt mondja ki, hogy a nemzetközi egyezményeket a minden más azon felek által, ugyanezen felek által kötött egyezmények tükrében, fényében kell alkalmazni. Tehát ilyen módon nincsen szoros kapocs és nincsen végrehajthatóság. Az a kérdés, hogy a különböző emberi jogi záradékok miért más módon fogalmaznak, ez számomra is sem világos. És meg kell, hogy mondjam, nem tudom az okát, ezt még, ezen még gondolkozni kell. Vélhetőleg ez a történelmi pillanattal függ össze, amikor a megállapodásokat megkötötték, illetve megújították. Mondjuk az, mondjuk az Andok közösségével 2012-ben Kolumbiával és Perúval 2012-ben kötöttünk megállapodást. Ez nagyon erős emberi jogi passzusokat tartalmaz, Ekvádorral viszont Korábban kötötték a megállapodást, és itt még másként van megfogalmazva ez az áradék. Összefüggesz tehát a tárgyalás folyamatával, a történelmi helyzettel. Mindenképpen érdemes volna megvizsgálni ezeket a különbözőségeket, és feltenni azt a kérdést, hogy vajon nem lehet egy egységesebb, standardizáltabb minta irányába ellépni. Nem lehetne tehát egységesen megfogalmazni minden szerződésben azt, eh, azokat az elveket, amelyek számunkra olyan fontosak. És azt gondolom, hogy az emberi jogok általános nyilatkozatára való utalás, hiszen ez 48-as, nem elegendő, ma 2015-öt írunk. És azóta már nagyon sok emberi jogi eszközt elfogadtak a világon. Ezen felül két-három évente újton új információkat kap az emberi jogi tanács, ahol minden egyes tagállamot az UPR-rel, a Universal Periodic Review mechanizmussal, vagy a univerzális periódikus áttekintő mechanizmussal tekintik át, tehát nagyon friss képet kap az ENSZ, illetve az Emberi Jogi Tanács az emberi jogok helyzetéről az egyes tagállamokban. Ami a kereskedelem és a fejlesztés kérdését illeti, az Lisszaboni szerződés arra késztet bennünket, hogy horizontálisan gondolkodjunk, ne szemellenzősen. Így a kereskedelmi politika, a fejlesztési együttműködés, és csak két példát mondok, területén is jobban meg kell jeleníteni az emberi jogi kérdéseket, illetve közelebb kell hozni a szakpolitikákat egymáshoz azért, hogy nagyobb hatást érjünk el. Ami az intézményi mechanizmusokat illeti, kérdezték, hogy mit teszünk az emberi jogi záradékokkal. Azt hiszem, hogy a follow-up vagy a follow-up hiánya a döntő itt. És itt az intézmény közötti vitákat kell látni. Mire gondolok? Voltak éppen egyetlen olyan megállapodást sem kötöttek, amelynek részletes follow-up vagy nyomon követő mechanizmusa volna, az emberi jogokra vonatkozólag. Persze van az általános politikai nyomonkövetés folyamata, de ahogy az egyik képviselő joggal megfogalmaztam, ezzel túlon túl a krízisekre koncentrálunk. A politikai párbeszédben tehát csak az emberi jogok lábbal típrása jelenik meg, de az, amikor az emberi jogokat öm, business as usual alapon um, bevett gyakorlatként um, sértik meg, tiporják lábbal, erre nem is annyira figyelünk. Márpedig fontos volna, hogy a civil, civil szereplőkkel, a civil szervezetekkel együttműködve e kérdéseket is felvessük. Az EPAK, EPAK VTO kompatibilitás egy igazi klasszikus kérdés, hosszú ideje napirenden van ez, pro és kontra érveket hallgattunk meg erről. És azt hiszem, hogy az amerikaiakkal még mindig vita lesz erről a GATT és a WTO megállapodások keretén belül, miszerint, hogy eszenciális érdeke az EU-nak az, hogy az EPAK teljesen kompatibilisek legyenek a WTO-val. Miközben a WTO is egy folyamatosan újonnan alakuló szervezet, a Doha forduló megakadt, és lehet, hogy egyre inkább a valóság beszűrömkedik a WTO-ba, és mi szerint, hogy létezik a regionális, cross-regionális dinamika a preferenciális kereskedelmi megállapodások területén, és a WTO-nak 2015-ben ezt a valóságot el kell fogadnia. Köszönöm szépen, Lodge uh, Köszönöm szépen. Három és fél gondolatot szeretnék emelni. A fél eh, gondolatom az Egyesült Államokról szól. Sokszor érdekes eh, megfigyelni, hogy hogyan tekinti az Egyesült Államok ezeket a kereskedelmi megállapodásokat. Ha megnézzük az USA FTA-it, akkor ebben vannak MFM rendelkezések, amelyek eh, egy bizonyos sablon alapján kimondanak bizonyos rendelkezéseket, az Egyesült Államokkal hosszú ideje tartanak ezek az egyeztetések, és itt az EU-ból is látható, hogy mennyire ideológiai megfontolású lehet néha az USA hozzáállása. És az egyikben van egy MFM rendelkezés, ami univerzális. Vagyis, hogy bármilyen egyezmény, egyez, engedmény, amit a másik partnernek adnak az FTA-ban, automatikusan jár az USA-nak is, vagyis ebben nem ad engedményt arra nézve, hogy mi a fejlettségi szintje az adott országnak. És itt büszkén mondhatom, hogy az EPA-k tekintetében különösen ott, ahol az MFM rendelkezés arra vonatkozik, hogy csak olyan országokra vonatkozzon, ahol 1% a, a globális kereskedelemnek náluk összpontosul. Uh, that we were able to have different uh, provisions. És hivatkozom a Kali fórumra is, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan, mert uh, a befektetésekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan is tettünk kötelezettségvállalásokat is. Ebben az EPA-ban érdemes felismerni, hogy nem csak az emberi jogokra való hivatkozások számítanak, és az, hogy elsődleges a fenntartható fejlődés a bevezető rendelkezésekben, hanem ez a konkrét rendelkezésekben is megszerepel, például, hogy nem csökkenhetnek a társadalmi vagy környezetvédelmi normák és ez nagy különbség a többi lpa e hoz mérten. Ehhez kapcsolódik az is, hogy miközben egy nagyon intelligens és forradalmi megállapodásról van szó papíron, a végrehajtás mégis elmaradt az elvárásoktól, és itt mindkét oldal hibás, aszimmetrikus viszont a kapcsolat, és hogy idézzem ezt a megállapodást, az egyik félnek nagyobb a felelőssége, mint a másiknak, és remélem, hogy Malmström biztos azt hiszem ma vagy holnap száll le Gánában, és a Kaliforumbeli partnereivel találkozik. Azt mondhatja, hogy nagyon nagy a hatásunk a nemzetközi szervezetekre, és arra fogjuk biztatni az IMF-et és a Világbankot, hogy kihasználja a technikai, kereskedelmi kapacitásépítési mechanizmusait eh, az eh, a reformokban való segítségnyújtás érdekében, hogy például azok a rendelkezések, eh, ne vezessenek a az adóbevételek csökkentéséhez. Ez nagyon fontos kérdés. Ami az EDF eszközökben szerepel, nemes cél, nagyon pozitív, nagyon konstruktív, de nem időérzékeny. A második, hogy el kell ismerni, vannak specifikus faktorok, amelyeket elismer a Kaliforum, miért három tényező van itt. Csak egy LDC van Haiti, ezért nincsen sok választási lehetőség. A másik, hogy nagyon erős a bizonyítványunk a konzultatív keretekkel kapcsolatosan, amelyek alapján a kereskedelmi tárgyalások folynak. A harmadik pedig a kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás Nagyon fontos iskola volt ez számunkra, már ami azt illeti, hogy hogyan kell megszervezni a kereskedelmi tárgyalásokat. A regionális tárgyalási gépezet elnevezésű szervezetnek dolgozom, van egy konzultatív testület is, amely a nem állami szereplőket fogja össze. Harmadszor pedig ismerjük ezt a trendet, vagyis hogy fontos iparosodott országokkal dolgozunk együtt, mint az USA, Kanada és az EU az LPA e kontextusban. És beszélnem kell végül arról, hogy ez a vita is megmutatja, nem fér kétség ahhoz, hogy mennyire lényegesek az emberi jogok a kereskedelmi megállapodásokban, ezt senki nem vonja kétségbe a fontos kérdés, hogy hogyan mozdulhatunk el a megfogalmazásoktól, amelyek a fontosságról szólnak, a valódi kötelezettségvállalás felé és a követés felé. Itt három lehetőség van. Az első az USA megközelítése, amely feltételességet fogalmaz meg a kereskedelmi megállapodásokban. Ezek előzetes feltételek például az ILO egyezmény elfogadására, vagy más egyezmények elfogadására, vagy a másik a GSP plusz alapú EU e megközelítés a munka ügyi normákkal kapcsolatosan, harmadszor pedig fel kell ismerni, hogy az AKC-EU kapcsolat sua generi, mert szerződés alapú kereskedelmi dimenziója is van, és fejlesztési együttműködési dimenziója is, tehát egy egész tárházát jelenti ez az eszközöknek a nyomokövetésre és a felülvizsgálatra. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Uh, thank you, Jen. Very quickly, I think the debate has... Köszönöm szépen. A vita nagyon érdekfeszítő, és nagyon sok kérdés felmerült, bizonyára mindegyikre nem tudunk válaszolni, de három-négyet feljegyeztem, amelyek a legfontosabbak, és ezekre gyorsan ki szeretnék térni. Először is a, a politikai, reálpolitik kérdése. Valóban más szereplők is jelen vannak Afrikában, közülük sokan nem szabnak feltételeket. Ez nagyon fontos, ezzel szembe kell néznünk. Valaki kérdezte, hogy ők emberi jogokról beszélnek-e, és hogy foglalkoznak-e a fenntartható fejlődéssel. Azt kell válaszolnom, sajnos, nagyon sajnálatos, nem csak Európa számára, hanem Afrika számára is. Egyre inkább tudatában vagyunk, hogy talán ami történik, az nem Afrika érdekét szolgálja hogyan kellene erre megoldást találni. Az EU részéről megvan annak a lehetősége, hogy valamit tegyünk, és ahogyan valaki mondta, fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, ezt hogyan tehetjük meg. Ott, ott vannak az úgynevezett intelligens ösztönzők. Vagyis valamiféle feltét tel nélküliség is érvényesülhet a támogatásban, de emberi jogi záradékoknak is létezniük kell, és a kérdés, hogy az úgynevezett intelligens megközelítést hogyan tudjuk megtalálni az emberi jogok kérdésében. Valóban biztosítani kell a szakpolitikák koherenciáját. Gyakran azt látjuk, hogy, és ez olyas valami, amit mindannyian érzékelünk, hogy kettős mérce érvényesül a tekintetben, hogy éppen melyik országról van szó, hogy egy nagy hatalommal rendelkező országe az illető, akkor szemet hunyhatunk bizonyos fejlemények felett, egy gyengébb ország esetében nagyobbat ütünk. Ez a fajta következetlenség vagy kettős mérce az, amit ki kellene küszöbölni. Mint említettem korábban, érzékenységre van szükség, a, lok- a helyi kontextusnak is tudatában kell lenni az LGBT kérdésekben és más ügyekben, amelyek felmerültek korábban. Kérdés, hogy mennyi időt kell adni ezeknek a reformoknak. Visszakérdeznék, Európában mennyi időbe telt, amíg ezek a reformok megtörténtek? Európában évtizedekig, évszázadokig tartott valami, akkor ezt elvárhatjuk-e, hogy 10-20 év alatt, vagy két év alatt véghez menj, végbe menjen Afrikában is, időt kell adni ezeknek a folyamatoknak. Aztán beszéltünk a kereskedelemről, mint fejlesztési eszközről. Erre kell mindannyiunknak összpontosítanunk. Nem hiszem, hogy az emberi jogokat tiszteletben lehet tartani, vagy élvezni lehet, hogyha nincsen fejlődés. És úgy gondolom, hogy a kereskedelem a fejlődésnek az eszköze, és eh, ehhez alkalmazkodnunk kell, hogy a fejlődés folytatódhasson, és ennek eredményeképpen az emberi jogokat is tiszteletben tartsák. Mauritiushoz is feltettek egy kérdést, hogy a nemzetközi cégek vajon megfizetik-e az adóikat. Igen, nagyon erőteljes igen tudok erre válaszolni, fizetnek adót, 15%-os nálunk a társasági adó, és vannak olyan globális cégek, amelyek a származási országukban is fizetnek adót. Ilyenkor adó kedvezményt kapnak addig, amíg bizonyítják, hogy hazájukban mennyi adót fizettek, és utána jön a kiigazítás. Tehát van egy, 18, egy 80%-os adómentesség, azt feltételezve, hogy megfizetik anyaországukban az adót, azért, mert eltérő az adózási év. Nálunk áprilisban kell benyújtani az adó bevallást más országokban decemberben, tehát az áthidal, ezt az időt áthidalandó adjuk meg az adókedvezményt és még akkor is azok az adók, amiket megfizetnek ezek a cégek, magasabbak és hatékonyabb a rendszer, a beszedési rendszer, mint amit sok Európai Uniós országban láthatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bertel úr, az utolsó felszólaló. Ha megengedi elnök úr és elnök asszony, mint hogy már Jevene is javasolta, én is azt szeretném, hogyha a választ Erapa képviselője Amada Bamakus adja meg, úgyhogy átadnám a beszédidő keretemet, elnök úr, amennyiben megengedi, az ő személyének. Hogyha lemond a felszólalás lehetőségéről, akkor megadom három percre a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tették azt, hogy ezen nagyon izgalmas vitán jelen lehessünk. Ott fejezném be, vagy illetve ott kezdeném, ahol nagykövet úr befejezte a szavait. Ugye a kereskedelem foglalkoztatást biztosít, illetve növekedést, de ahhoz, hogy ez így legyen, előfeltételeknek kell teljesíteniük és nem csak a kereskedelem hivatott ezen feladatok előmozítására. Tehát akkor, amikor a regionális övezeteknek a kialakításán dolgozunk, akkor ezeken a célokon fáradozunk. Úgy gondolom, hogy a kihívások nagyon jelentősek. Az Európai Unió az EPA és a WTO eset szóba. Ugye a WTO lehetővé teszi a derogációt a legkevésbé fejlett országok esetében, márpedig az Unió ezt nem kívánja elfogadni az EPA keretében. És ezt látjuk a külső vámtarifa esetében. Ugye tudjuk, hogy vannak 5%-os vámilletékek olyan termékekre, kivetítve, amelyek alapvető fontosságúak, és vannak 0%-os vámilletékek is. Tehát ahhoz, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a keret érvényesüljen, mert hogy az epák keretet képviselnek, úgy, úgy vélem. Tehát ahhoz, hogy a keretek működjenek, nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Nagyon sok LDC ország még a folyamatnak az elején tart, és hát olyan országokról van szó, amelyek teljes mértékben ő, függnek attól, hogy hogyan alakulnak majd a tárgyalásaik a Világbankkal, az IMF-fel. Ezek a tárgyalások még folynak, nem zárultak le. Nagyon sok egyéb elem is szerepel a nemzetközi tárgyalások során, amelyeket nem vettek kellően figyelembe. Úgy gondoljuk, mint ahogy megfogalmazódott, az EPA azt kell, hogy elősegítse, hogy a regionális integráció végbe mehessen a regionális integráció pedig azt igényli, hogy fejlesszük a határoknak a védelmét, hogy tőzsde alakulhasson ki, azért, hogy a piacok szerződéses alapon tudjanak működni szervezett módon. Tehát ezek előfeltételek, olyan előfeltételek, amelyek lehetővé tehetik azt, hogy az Európai Unió által felkínáltakat keretként elfogadjuk. Valahányszor, amikor az Unió elfogadta azt, hogy finanszírozzon tanulmányokat, amelyek kimondják azt, hogy az együttműködésnek nem sok az eredménye, akkor ezeket a tanulmányokat egyszerűen félre söprik. Sajnos így kell, hogy fogalmazzak. Pedig olyan tanulmányokról van szó, amelyeket maga az Unió finanszírozott, és ezek a tanulmányok kimutatták azt, hogy kevesebb jó haszonnal jár az ilyenfajta megoldás, mint amennyi remélhető lenne más megoldásokkal. Tehát arra van szükség, hogy a népek, a kormányaik kifejleszthessék a megoldásokat. Ez lenne igazán tartós, és ez érvényesíteni azokat a jogokat és szabadságokat, amelyekről szó esett. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thanks a lot. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, a magam részéről Köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy hogyan lehet az emberi, jára, emberi jogi záradékot a legjobban érvényesíteni, nagyon fontos, kellő megvilágításra került, és Ilyen módon megadom most még ellenállnak a szót, hogy lezárja a ülést. Úgy látom, mindenki fáradt és éhes. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, ami a barabbi viszontlátásra köszönöm.